a jegyzőkönyvek, a február 4-i ülésünk jegyzőkönyve rendelkezésre áll. Van-e fenntartás ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor a jegyzőkönyvet jóváhagyottnak minősítem. Flanagan képviselő jelentkezett a jegyzőkönyve kapcsolatban. Herr Flanagan. Aha. Flanagan úr mondja az elnök, parancsoljon. Uh, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretnék egy bejelentést tenni, egy személyes jellegű bejelentés. A szerdai Strasbourgi plenáris ülésen felszólaltam. Juncker urat felkértem, illetve meg kérdeztem tőle rországgal kapcsolatosan valamit, de aztán amikor a videót megtekintettük a beszéd után munkatársaimmal, akkor kiderült, hogy az elnök véletlenül bekapcsolva hagyta a mikrofont, és felkiáltott Jézus Krisztus, miután beszéltem. Aztán kicsit felmerült bennem, hogy átváltoztam, és megnőtt a hajam és a szakállam, vagy esetleg nem szimpatizált azzal, amit mondtam. Függetlenül attól, hogy ő mit gondol, neki nem kell semmit gondolnia arról, hogy mit mondok, függetlennek kell lennie. Lehet, hogy Juncker urat kellett volna arra ösztönöznie, hogy válaszoljon a kérdésre, nem pedig azon sopánkodnia, hogy én mit kérdeztem. Én most azt követelem, hogy kérjen tőlem elnézést, kövessen meg engem az engem megválasztó állampolgárok nevében követelem ezt, mert megsértett, Sértő az, hogyha így szól valakinek a felszólalása után, úgyhogy kérem a levezető elnököt, hogy bizonyítsa függetlenségét, és tegye meg azt, amit meg kell tennie, mert ezek szerint az elnök nem túlzottan független ez a tapasztalatom, de bizonyítsa be az ellenkezőjét. Vorsitz. Zunächst hat sich dadurch... Először is ebben a témában Lambsdorff alelnök kért szót. Ah. Ach so, oké. Okay. Nee, de Lambsdorff... Nem, éppen most közölték velem, hogy Lambsdorff úr volt a levezető elnök, akkor, amikor önt Jézusnak nevezte, ezt ellenőrizni fogjuk, utána nézünk, és a hozzászólására majd visszatérek. Herr Pascu. Pascu úr is szót kért, parancsoljon. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Szeretném tájékoztatni a házat a romániai helyzettel kapcsolatban szólásszabadság ügyében. Öt csatorna tulajdonosa től sok újság és rádió tulajdonosát 10 év börtönbüntetésre ítélték. Ezt követően a vagyonát, a Media Group, az Intec Media Group vagyonát is e, elkobozták és állami tulajdonba vették. A az hivatal megszállta ezeket az épületeket, és azonnali e, kilakotatást, e, illetve az épület kiürítését rendelt el öt éppen belül, ez teljesen ideális volt egész egyszerűen semmiféle e, e, bírósági eljárás nem került sor, állami e, tartozásaik nem voltak, szerintem ez elfogadhatatlan. Paszkúr ön alelnök itt a parlamentben, tehát igazából tudnia kellene, hogy ez nem kapcsolódik a napirendhez, ilyen megjegyzés csak későbbi időpontban tehet és most már csak a napi rendel kapcsolatban, vagy az, az ügyrendel kapcsolatban teszek, hagyok jóvá megjegyzéseket. Anderson képviselő, nem tudom, hogy a napi rendel vagy az ügyrendel kapcsolatban, ha van konkrét megjegyzése. Tudom, hogy választási kampány zajlik Írországban, de ezzel nem tudunk mi segíteni. Parancsoljon. Kérem, hogy kövessenek meg azért az észrevételért, hogy amit elmondtam, annak semmi köze nincs Írországhoz. Ezt fel akartam fel akartam erre hívni a figyelmet, az önökét és Mogherini asszonyét, egy palesztin sztrájkoló, 33 éves újságíró, két gyerekapja, aki sztrájkot tart már 92 napja, nem ö, emeltek ellene vádat, és nem volt tárgyalása. Az orvosa szerint ö, már a halál szélén áll. Kértük Mogherini asszonyt, hogy avatkozom be, és ezt követelem öntől is, hogy lépjen közbe. Köszönöm szépen. Az elnöki közleményekre térnék most át. Az illetékes